A következő napirendi pontunk közös vita terrorizmus elleni küzdelem témakörében. A tanács és a bizottság nyilatkozatait fogjuk meghallgatni a teszkennerekről, illetve a hírszerző szolgálatok működése a terrorizmus ellenes stratégiák összefüggésében témában. A tanács nevében a vitát Pérez Rubalkába úr fogja megnyitni, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt képviselők, azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a parlamentnek a lehetőségért, hogy részt vegyünk, lefolytassuk ezt a vitát. A legnagyobb veszély, mondja a levezető elnök úr, az az, hogy kemény a három frakció vezetővel szemben, és mégis ezt kell tennem ebben az esetben. Schulz úr, Kohn-Bendit úr, Verhofstadt úr, a tanács szól. A tanács szól a következő vitáról, mindenkit megkérek, hogy folytassák a beszélgetést máshol, vagy foglaljanak helyet. Muchas gracias, señor. Nagyon szépen köszönöm levezető elnök úr, mondja Robán Kába úr. Tehát azzal kezdtem, hogy köszönetet mondok a parlamentnek a lehetőségét, hogy lefolytassuk ezt a közös vitát, egy higgadt vitát az antiterrorista politikáról, és ennek a politikának az egyes elemeiről. Ezt pedig úgy teszem meg, hogy észszerű idő telt el azóta, hogy sikerült megakadályozni a Detroiti merényletkísérletet tavaly decemberben. Én támogatom természetesen azt, hogy reagáljunk, amikor valami hasonló történik. De sokkal inkább azt szeretem, hogyha folyamatosan, fenntartott módon dolgozunk, nem kapkodva, de nem is henyélve, ahogyan ezt hazámban mondjuk, amikor terrorfenyegetés esete áll fenn, amit el kell mondanom egyébként itt a parlamentben, hogy ez a fenyegetettség nem csökkent egyik Európai Uniós országban sem. Tudjuk, hogy a terroristák megfigyelnek minket, hogy innoválnak, próbálják fellépésüket megváltoztatni, és így módon kiátszani terrorizmus elleni küzdelmi eszközeinket. Ezért tehát a stratégiánkat is meg kell újítanunk, meg kell változtatnunk, javítanunk kell rajta, és tanulnunk kell a hibákból, amelyeket elkövettünk. Ezt elmondva teljesen nyilvánvaló, hogy ha nem lett volna decemberben egy meghiúsult merényletkísérlet, valószínűleg nem ilyen körülmények, feltételek mellett folytatnánk le ezt a vitát. Ugyanis a vita hátterében számos megelőzési mód, illetve következtetés merülhet fel, amelyek a Detroiti merénylet kísérletet megvizsgálva kaptunk. Például, ami a merénylet tervezetben kudarcot vallott, ezt vizsgáljuk, illetve azt, hogy milyen intézkedéseket hozhatunk az egyes országokban, hogy az ilyen jellegű hibákat elkerüljük. Közösen elemeznünk kell tehát az egyes szolgálatok által szerzett adatokat, és természetesen a tesztkennerekről is beszélünk. Tehát egy meghiúsult merényletkísérlettel kapcsolatos hibákat kell vizsgálnunk. Először is szerettem volna a legfontosabb következtetéseket az önök, önök elé tárni a Detroiti meghiúsult merényletkísérlettel kapcsolatban. Öt ilyen következtetés van. Először is Detroit azt bizonyítja, hogy a polgári légiközlekedés még mindig prioritást jelent a terroristák számára. Másodszorban Detroit bizonyítja, hogy nagyon fontos adatokat gyűjteni, de szintén nagyon fontos, sőt fontosabb integrálni és elemezni ezeket az adatokat. Harmadik, Detroit bizonyítja, hogy az al qaeda partnerei készen állnak arra, hogy saját területökön kívül tevékenykedjenek. Így történt egyébként az arab félszigeten, a Detroiti merényletkísérlet mögött is ez a szervezet áll, illetve az iszlám magrebi alkaidát is említhetnénk. Negyedik pedig Detroit emlékeztet minket arra, hogy mennyire fontos a radikalizálódás folyamataival foglalkoznunk. A feltételezett terrorista személyisége nagyon fontos ebben az esetben. Végezetül pedig Detroit megköveteli tőlünk, hogy megvizsgáljuk azokat az államokat, amelyek körülményeik miatt kudarcot vallott államnak tekinthetők. Az első és a második következtetés tehát hogy a polgári légi közlekedés veszélyben van, és hogy a rendelkezésre információt integrálni kell, a vezet a ma délutáni vitánkhoz illetve a ma délutáni két vitához, az információ és annak felhasználása, illetve a tesztkennerek témája. Ez nem egy új keletű vita, és nem ez az első alkalom, hogy erről beszélünk itt a parlamentben. Például a terrorizmus elleni küzdelem koordinátora Kersov úr november 26-án tárta a parlament elé jelentését, és ebben beszélt arról, hogy mennyire fontos az információ kezelése, illetve a személyes adatok védelme. Ugyanis valóban az információ és annak elemzése alapvető fontosságúak, ahogyan megállapítottuk, a terrorizmus elleni küzdelemben, annak megakadályozásában és üldözésében. Azonosítanunk kell a terroristákat, meg kell nézni, hogy hol fognak elkövetni merényleteket, honnan szerzik a fegyvereiket, milyen anyagi támogatást kapnak, milyen kommunikációs rendszereket használnak, mindezt pedig adatbázisok alapján, illetve konkrét szakosodott források alapján. Ehhez pedig, hogy mindezt az információt megszerezzük, információ cserére van szükség, és ezt megfelelő módon kell tennünk, megfelelően kell kezelnünk az információ cserét. Az is tény, és nem habozok ezt elmondani, hogy a múltban elszenvedett merényleteket elkerülhettük volna, hogyha az információt rendelkezésre bocsátották volna azok, akik a terrorizmus elleni küzdelemért felelősek időben és megfelelő formában. Tehát, hogyha integrált módon kezelhettük volna ezt az információt, és ez nem mindig történik meg. Ezért kell beszélnünk az információ kezeléséről. Ehhez az információ cseréhez, és hogy azt megfelelően tegyük, az Európai Unióban rendelkezünk egy stratégiával, amit nemrégiben hagytunk jó, jóvá, és ez a novemberi tanácsi következtetésekben is szerepel. Ez a biztonsági, illetve titkosszolgálatok számára rendelkezésre bocsátja azokat az adatokat, amelyekkel hatékonyak lehetnek a terrorizmus elleni küzdelemben csak a szükséges adatokat, nem többet, mert az adatok sokasága nagyon gyakran szemben áll a hatékonysággal. Ebben a stratégiában is szerepel, hogy arról van szó, hogy az információ cseréről szóló döntéseket koherensen, professzionális módon kell meghozni, mégpedig megbízható és érthető módon az állampolgárok számára és az adatokat használó szakemberek számára. A stratégia figyelembe kell vegye, egyébként ez a parlament nyilatkozataiból is kiderül, a terrorizmus elleni küzdelem szükségességét, illetve a személyek jogait, a magánélethez való jogot, a személyi adatok védelméhez való jogot. Ahogyan mondtam az elején is, a Detroiti merénylet kísérletből azt vonhattuk le, hogy a polgári légiközlekedés még mindig nagyon kivantéva a terrorizmus veszélyének. tulajdonképpen mindenféle ellenőrzési rendszerünket, kontrollrendszerünket megcsúfolták ezzel a merényletkísérlettel. Az is nyilvánvaló, hogy ezeket a biztonsági eszközöket, intézkedéseket felül kell vizsgálnunk, ugyanis egyértelműen képtelenek voltak arra, hogy céljukat elérjék. Tehát összefoglalva javítanunk kell biztonsági rendszereinket, annak érdekében, hogy megpróbáljuk elkerülni, hogy a terroristák vagy feltételezett terroristák a kereskedelmi légiközlekedési járatokra feljuthassanak. Például, hogy fegyverekkel, robbanóanyagokkal felszállhassanak a repülőgépekre. Azonban, ha nem tudjuk ezt megakadályozni, akkor más eszközökhöz kell folyamodnunk. A tanácsot, illetve a parlamentet is foglalkoztatja a teszkennerek témája, hogyan a képviselők is tudják, a légi közlekedés biztonsága nagyon fontos téma, a bizottság, a tanács, illetve a tanács, a közlekedési miniszterek tanácsa vitatja meg ezeket a témákat, azonban el kell mondanom, hogy a légibiztonság témája az informális miniszterek tanácsán is téma volt Toledóban néhány héttel ezelőtt. Ott megállapítottuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unióban egy közös keretet alakítsunk ki a teszkennerekről, illetve a repülőterek védelméről általában. Semmi értelme nincs, hogy egyes reptereket jobban védjünk, mint másokat. Ezért azt szeretnénk, hogyha ez olyan vita lenne, ahol egy közös álláspontot alakíthatnánk uniós szinten. Nagyon kényes téma ez egyébként, és különböző aspektusokat kell figyelembe venni. Először is tudni, hogy mennyire hatékonyak ezek a teszkennerek. Tehát meg tudjuk elkadályozni, hogy a terroristák feljussanak a repülőgépekre a következő, hogy összeegyeztethetőek-e a magánélet, illetve az intimitás védelmével. És ez foglalkoztatja az EU-s intézményeket is. Végezetül pedig, hogy a teszkennerek kihatással vannak-e a személyek egészségi állapotára. Ezzel a három témával kapcsolatban tehát hatékonyak-e ezek a teszkennerek, kihatással vannak az egészségre, és összeegyeztethetőek-e az alapvető szabadságjogokkal. A bizottság három tanulmányt készít, ezt a parlament és a tanács elé fogja tárni hamarosan. Ezért a Toledói Informális Tanács úgy döntött, hogy megvárja ezeket a tanulmányokat még mielőtt egy részletes vitát folytatna, és egyhangú, közös álláspontot dolgoznak el témával kapcsolatban. Olyan álláspont ez, ahol nagyon fi- is figyelembe fogjuk venni a parlament állásfoglalását, amelyet tavaly ősszel fogadtak el, és itt pontosan a jogokra való kihatást említettek, illetve hogy milyen kihatással van ez az egészségre, az ombudsman figyel, ö, javaslatát is figyelembe kell venni ezzel kapcsolatban. Még egyszer köszönetet mondok a vitáért, és köszönöm, hogy az elnök úr olyan rugalmas volt az időt kezelve. Az Európai Bizottság nevében két biztos szól hozzá, először Kallas úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Hölgyeim és uraim! Úgy tűnik működik a mikrofonom, akkor folytatnám. Azért jöttünk el. Ketten, biztos asszony kollégámmal, hogy közös nézeteinkről számoljunk be, hogyan látjuk a terrorizmus elleni harcot. Mint közlekedési biztos, én leginkább arra figyelek oda, hogy az utasok biztonságát garantálni tudjuk. Ez a közlekedési politika legfőbb prioritása. A Detroiti járat elleni kísérlet merénylet kísérlet megmutatta, hogy mennyire fontos ez a probléma hadd mondjam el azt, hogy nagyon jól működtek december 25-én az amsterdami repülőtéren a terrorizmus elleni ez, fellépés, egy eszközök. A gond az volt, hogy a felderítés nem működött megfelelően. A repülés biztonságát garantálnia kell az összes lehetséges eszköznek, és természetesen az alapvető jogokkal is össze kell ezt egyeztetni a média, a repülőipar, a polgárok fölteszik a kérdést, hogy jók-e a jelenlegi rendelkezések, biztonsági rendelkezések, vagy ezeken változtatni kell. Ma, manapság a testkennerek kérdését sok helyen vitatják, tárgyalják. A repülés biztonsági szakértők szerint a testszkenerek jobban kimutatják a tárgyakat, mint a jelenlegi módszerek. Egyes szakértők szerint sokkal jobb minőségűek ezek, mások szerint nem annyival nagyobb a különbség. Kérdés, hogy a biztonságra milyen hatással lenne ez, milyen hatással lenne ez a magánélet védelmére, illetve az egészségre. 2008-ban a parlament számos kérdést tett fel a tesztkenerekkel kapcsolatban, tehát magánélet, egészségügy, adatvédelem volt a három fő vonal. Nagyon. Egy jelentést készítünk a bizottságban arról, hogy az új biztonsági intézkedéseket hogyan lehet az európai repülőtereken alkalmazni. Nagyon komolyan meg kell vitatni ezek, vizsgálni ezeket a kérdéseket. El kell döntenünk azt is, hogy nemzeti vagy európai szinten lehet leghatékonyabban megválaszolni ezeket a kérdéseket. Én úgy vélem, hogy európai szinten. Szeptember 11 óta közös megközelítés alapján dolgozunk, ez működött, illetve megvalósult a repülési belső piac is. Fontos azonban, hogy a biztonság és eh, emberi jogi kérdések egyaránt megvalósuljanak. Nagyon fontos az, hogy amikor a terrorizmus ellen felveszünk a harcot, akkor okosan vezessük be az új eszközöket, az új technológiai módszereket, nemzetközi együttműködés szükséges ehhoz koordiná- koordináció, és ahogy miniszter úr említette, a terrorist, ha a terroristák egyet lépnek előre, akkor nekünk is követnünk kell őket. Megköszönöm majd a hozzászólásaikat, és megköszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, most pedig Malmström asszonyok bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Ez az új duó megközelítés a bizottság részéről. Ahogyan az előző vita mutatta, a Lisszaboni szerződés óta új szintre lépett az Európai Uniós együttműködés, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben együttműködhetek önökkel. Természetesen tiszteletben tartjuk, hogy a tagállamok azok, amelyek a végleges felelősséggel rendelkeznek ezen a területen. Emlékeztetnék arra, néhány héttel ezelőtt egyébként a meghallgatáson megígértem, hogy a terrorizmus elleni politikákat értékelni szeretném, arra kértem szolgálataimat, hogy készítsenek egy értékelést arról, hogy mit sikerült eddig elérni, és ez alapján döntjük el, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Meg kell néznünk, hogy mit tettünk, mit értünk el, hol van átfedés, mi hiányzik, annak érdekében, hogy új intézkedéseket javasolhassunk. És ezt az értékelést egyébként önökkel is szívesen megtárgyalom. De ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy a terrorizmus mértéke veszélye nem csökkent. Kallász kollégám és a tanács elnöke elmondta, hogy a terrorizmus az egyik legfontosabb veszély értékeink és demokráciáink számára. Az európai statisztikák azt mutatták, hogy 2008-ban csupán az EU-ban 550 terror támadást jelentettek be, megvalósult vagy kudarcot vallott. 159 személyt sikerült elítélni. A tárgyalásoknak az 50% az al kapcsolódott, és 39% a szeparatista tevékenységekhez, mint például az ETA. Aztán pedig a mumbai robbantásos merénylet is megtörtént, amely EU-s polgárokat is érintett. Egyértelműen kell szólnunk tehát, a terrorizmus még mindig jelen van az életünkben, és nem szabad gyengítenünk a védelmünkön, természetesen tiszteletben tartva az alapvető jogokat. Ha megnézzük a rendelkezésre álló eszközeinket, ott van az EU terrorizmus elleni stratégiája, amelyeket a London és Madridi támadások uránd, után dolgoztak ki. Ezzel igyekez, igyekszünk Európát biztonságosabbá tenni. Természetesen ez olyan kötelezettségvállalás, amelyet még mindig tartunk. Nincsen biztonság nélkül szabadság, és nincsen szabadság nélkül biztonság. Ezért tartjuk tiszteletben az alapvető jogokat. Ez nem csupán alapkövetelmény bármilyen demokratikus társadalomnál, hanem szükséges azért, hogy biztosíthassuk, hogy politikáink hitelesek és fenntarthatóak. Ezért a bizottság csak olyan intézkedéseket fog javasolni, amely az alapvető jogokat tiszteletben tartja, és nagyon szigorú hatástanulmányokat fogunk végezni ezzel kapcsolatban. A terrorizmus egy globális jelenség, ezt mindannyian tudjuk, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy partnereinkkel együttműködjünk világszerte. Ami pedig a belső dimenziót illeti, a terrorizmus megelőzésében, stratégiánkban vannak fő céljaink azzal kapcsolatban, hogy az EU hogyan tud a terrorizmus elleni küzdelemben részt venni. Nagyon egyetértek ezekkel, az erőszakos radikalizáció megakadályozása, a kritikus infrastruktúra védelme, áldozatok támogatása, információcsere a nemzeti hatóságok között, érintett felekkel való együttműködés, nem hagyományos veszélyekre való reakció, pénzügyi erőforrások akadályozása és a kutatásba való befektetés. Ennek a fő elemei. Ezen politikák fejlesztése fejlődése nagy támogatást élvez az Európai Bizottságban és a tagállamok körében. A bizottság nagymértékben hozzájárult ahhoz az elmúlt évben, hogy a tagállamok jogi keretrendszeréhez is hozzájáruljon. Ott van például az Európai Elfogató Parancs, amely egy EU szintű eszközt lehetős biztosít, illetve egy kiadatási rendszerünk is van. Nagyon fontos lépéseket tettünk hogy az internet terrorizmusra való felhasználását akadályozzuk. Európai programot indítottunk a kritikus infrastruktúra védelmére, és megpróbáljuk megakadályozni, hogy a terroristák hozzáférhessenek az eszközeikhez, a finanszírozáshoz és a robbanóanyagokhoz. És a jogalkotási keretrendszert is fogok javasolni a prekurzorokkal kapcsolatban, amelyeket robbanószerkezetek gyártásához lehet felhasználni. Aztán pedig van egy cselekvési tervünk, amelyet a bizottság tavaly állított fel. Ebbe 130 intézkedés szerepel, és a bizottság pedig 100 millió eurót különített el a meglévő pénzügyi programokból, hogy a végrehajtást elősegítse elkötelezett vagyok amellett, hogy az elkövetkezendő években az Európai Bizottság szerepet vállaljon az együttműködésben, a jó gyakorlatok cseréjében, a források csoportosításában és a transnacionális változásokhoz alkalmazkodjék. Ezt pedig úgy lehet megtenni, hogy egy eh, nemzetközi biztonsági alapot hozunk létre. Ezt a Stockholmi program is megemlíti egyébként. Általánosságban az nemzetközi információcsere, az adatgyűjtés és adattárolás esetében ez több százezer polgárt érint, ennek figyelembe kell vennie, és ez nagyon egyértelmű volt az előző vitában is, hogy nagyon magas adatvédelmi elvárásaink vannak, hogy megakadályozzuk a visszaéléseket. És Kalasz biztos úrhoz hasonlóan az egyes elemeket össze kell kötnünk. Vivian Reddinghez hasonlóan egy kombinált adatvédelmi rendszert fogok beterjeszteni. Mindez pedig az értékelésben is tárgyalni fogjuk, és a belső biztonsági stratégia keretében illeszkedik ez. Azzal fejezném be, hogy hosszú távon a terrorizmus elleni küzdelemben csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha képesek vagyunk kommunikálni értékeinket, és tiszteletben tartjuk az alapvető jogokat. Nem szabad megengednünk, hogy ellentmondásosak legyenek politikáink, vagy pedig, hogy kettős mércét alkalmazzunk. Az ugyanis eltávolít minket, elidegenít minket a társadalomtól, a jogállamiságtól, a demokráciától. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor azt a, az a reményünk, azt a reményt komolyan lehet venni, hogy egyszer Reding asszony és Kallas úr egyszerre fogja képviselni a bizottságot? Akkor folytassuk a frakciók nevében a hozzászólókkal. Nagyon szigorú leszek, Weber úr, ez önre is vonatkozik. Tehát nagyon szigorú leszek az időkkel, hogy betartsuk ezeket. Másfél perc, Weber úr amint a parlamenti képviselők jutnak sorra, hát azonnal szigorú lesz az elnök úr. Elnök úr, tanácsi képviselő úr, bizottsági képviselők, biztos hölgyek és urak. Örülök annak, hogy egy általános vitára kerül ma sor. Visszatekintve elmondhatjuk, a terror reális dolog, ez fenyegetést jelent az európai lakosság számára. Azok a tevékenységek, amelyeket, amelyeket eddig lefolytatunk, pozitívak. A hatóságainknak is szeretnék köszönetet mondani, akik kint a terepen gondoskodnak a biztonságunkért jól dolgoztak, és persze a partnereinknek szeretnék köszönetet mondani. Most viszont tekintsünk a jövőben. mire számíthatunk a következő években. Három konkrét javaslatom, kérésem van. Az első az európai hatóságok együttműködése. Mindenhol szerepel a címként, főcímként a kooperációt erősíteni kell, együtt kell működni, gyönyörű deklarációk, de gyakorlatban nem történik semmi. És Toledóban megint csak nem történt semmi, ami a gyakorlati együttműködést illeti nem az adatok hiányoznak, mutatja Detroit, hanem a hatóságok együttműködése. Ez a mi fő bajunk. Éppen ezért a tanácstól azt kérem, hogy végre végezze a dolgát, és a bizottság pedig készítsen megfelelő javaslatokat. A második pont az a megfontolás az adatgyűjtés során például a tárolásra gyűjtött adatok esetében, hogy megfelelő feldolgozást biztosítsunk, ezért az néppárti ö, támogatást megkapják, hogy az evaluációt, az értékelés pozitívan kísérjük figyelemmel a harmadik pont. Éppen a Swiftről vitatkoztunk az imént, ezért azt kérem megint csak, hogy az együttműködés miért kell így megszervezni az Egyesült Államokkal. Azért kell ezt így megszervezni, mert európaiként nem vagyunk képesek egyedül kiértékelni az adatokat tehát a, elég öntudatosak vagyunk-e ahhoz, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, hogy meg tudjuk csinálni ezt az értékelést. Köszönöm szépen, és mérsékelt büntetést kérek, hogy túlléptem az időmet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elkadravi úr, köszönöm szépen, elnök úr, csak kevés időm maradt, és az SSD frakció nevében szeretnék a legfontosabb dolgokra hivatkozni, amelyek itt a testszkenner esetében működnek, ezt sokan csodaszernek tartják. Természetesen egy harmonizált, koordinált európai megközelítésre van szükség itt, és közös játékszabályokat kell kialakítani, mert különben a biztonság problémáját csak átrakjuk máshova. Ezt már elmondták többen, az elnök is elmondta, de hát a tagállamok részben már saját felelősségükre végeztek ilyen fejlesztéseket. Ettől el kell térnünk, tudnélik egy globális megközelítésre van szükség a terrorizmus elleni harcban és a terrorizmus leküzdésében. Nem csak nagy szavakat kéne kilátásba helyezni, és természetesen a testszkennereket nem lehet függetlenül látni, vagy elszigetelten látni más intézkedésektől a jövőben. Más elemek is terve vannak véve, mint például költségvetési és egészségügyi kihatások. Azt se állíthatjuk, hogy a testszkenerek 100%-os sikert garantálnak. Itt csak arról van szó, hogy a testre rögzített robbanóanyagot megállapítsanak, de a testben lévőt nem tudják megállapítani. És tanulmányt kell készíteni éppen ezért először, hogy valójában sikeres lesz ez. Köszönöm. Meissner asszony egy percben. Elnök úr, miniszter úr az imént joggal mondta, hogy nincsen biztonságos rendszerünk a légi közlekedésre. Detroit, München, Münchenben is megmutatkozott ez, hogy komoly rések vannak a biztonsági pajzsban, és éppen ezért a body scannert, mint csodaszert vettük elő. Hollandiában, Egyesült Államokban máshol is létezik a kérdés most az, hogy ettől biztonságosabbá válik-e a légi közlekedés. Ez egy alapvető kérdés, tegyük ezt fel. A body scanner, a scanner esetében sok kérdés merül fel. Mit használunk, milyen sugarakat használunk, árt -e ez az egészségnek, mit lehet tényleg látni egy néhány piros-zöld pontot, vagy az egész embert látják-e? És a következő adatvédelem biztosítva van -e ebben az esetben. Persze, ez mibe kerül? Valakinek fizetnie is kell ezért és egy sor kérdést tisztázni kell. Éppen ezen dolgozunk, megkaptuk az ígéretet, hogy megkapjuk az idevágó adatokat. Egy Európ, egész Európában alkalmazható dologról van szó. Tehát a, nem, csak, nem csak a bombát kell keresni, hanem aki a bombát telepíti valahova, meg kell keresni az összes lehetőséget, méghozzá oly módon, hogy az alapjogokat közben tiszteletben tartjuk. Köszönöm szépen. Tárgyalkini képviselő. Köszönöm szépen nem régiben azt hallottuk, hogyha, be, hogyha bevezetik a testkennereket, akkor különböző feltételeknek kell teljesülnie, egészségügy, méltóság, választás lehetősége, stb. stb. A technológia ezt garantálhatja. Radiológiai rendszerek, röntgen, gépek, vagy átvilágító gépek, ezek már idejét múltak. Gyakorlatilag nincsen választási lehetőségünk. Olaszországban új, ö, re, új ö, szkennereket használtak, és a holland hatóság is ö, ilyen testszkennereket szeretne bevezetni, nem csak az USA járatokra, hanem az európai járatokra is. Hogyha a technológiai fejlesztéseket szeretnénk tenni, akkor nem tudom, hogy ez biztos jó nekünk? A társadalmunkat nem kéne megvédeni? Egyetértek szocialista kollégámmal. Nagyon érdekes kérdéseket vetettek fel. Milyen Európában szeretnénk élni, ha nincs biztonság Európában? Köszönöm szépen, Vendálen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új szkenner generáció a parlament követeléseit végül is teljesíti már tehát látjuk az emberi testet, és, és egyszerűen satírozva jelenkezik, ahol fegyverek vagy robbanóanyagok vannak, és hogyha ilyen jelzéseket látnak, akkor ezeket az utasokat külön pluszban ellenőrzik még, és a sugárzás kb. olyan, mint egy mobiltelefon esetében. Könnyű kezelni egyébként a szkennereket, van előnyük is, hiszen nem lesz hosszú sor, több utast lehet óránként ellenőrizni ilyen módon, aminek az eredménye az, hogy az utasokra vetített költségek csökkennek. De azt tudni kell, a szkenner az csak egy plusz eszközt, eszközt jelent, a profil, profilkészítés és egyéb eszközök használata is fontos. Minden esetre, elnök úr, a lehető leggyorsabban vezessük be a szkennert, ami egy kiegészítő eszközként jó. Tavares úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány nappal ezelőtt egy e-mail keringett az interneten, egy olyan cégtől kaptam ezt egyébként, ami ilyen teszkennereket forgalma az 250 ezer euróba kerül ennek darabja. Tehát gyakorlatilag egy vagyon. A kérdésem az egyébként, hogy valóban szükség van-e ilyen teszkennerekre? Gyakorlatilag egyre magasabb szinten avatkoznak be az állampolgárok magánéletébe, és a polgároknak tudniuk kell, hogy mi itt az Európai Parlamentben felelősséggel rendelkezünk. Hát persze, hogy harcolni akarunk a terrorizmus ellen, és több adatra van szükségünk, de nagyon fontos igazolt feltételezésekre alapozni. A bizottság és a tanács téves alapból indul ki, azt mondják, hogy kevesebb a támadás, a terrortámadás, ez nem igaz. A terrorizmus egyre növekszik, fokozódik, figyelemmel kellett a jelenséget kísérnünk, de az ilyen jellegű támadásokat nagyon egyszerűen ki lehetne kerülni. A jövőbeli gyakorlatokról beszélünk, tehát amikor felfedezik, hogy a terroristák testükben helyezhetnek el olyan eszközöket, amelyekkel robbanó eszközt lehet kialakítani, akkor azt meg fogják tenni. Jelenlepto. Európa... Tisztelt elnök úr, kollégák! Az Európai Parlamentnek mindent meg kell tennie azért, hogy a titkos szolgálatok ne a terrorizmus elleni harcot használják fel ürügyként, hogyha pucsokat akarnak végrehajtani, vagy kínozni akarnak. Így módon szeretnének eljárni. Az üzbegisztáni elnök a parlament egyik meghallgatásán azt mondta, hogy tudja, hogy egy hogy egy gyanúsítottat megkínoztak Üzbegisztánban az amerikai titkos szolgáltatók, a titkos szolgálatok, erről van is bizonyíték. A kínzás elleni egyezmény tiltja ezt, de nem szabad, hogy megengedjük, hogy ilyen előforduljon. Ez az emberi jogok sárba típrása. Arra kérem, hogy a CIA illegális fogvatartásokkal foglalkozó ideiglenes bizottságot ismételten fölállítsák. Klész képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra ügyelnünk kell, hogy a terrorizmusról folyó vita ne csúszol le adatvédelmi vagy testszkenerről folyó vitába. Tisztában kell lenni azzal, hogy a tanács és a bizottság nem tért ki a magyarázatában a radikális iszlamizmusra. Ez ugyanis a táptalaja a radikális terrorizmusnak. Épp, viszont politikai jogoknál fogva ilyen igazságokat nem lehet elmondani, és ilyen módon persze a terrorizmus elleni fellépés nem működhet. A, a tanács és a bizottság most polgári jogokat kívánnak korlátozni, de ez tisztán formalizmus lesz. Ezt láthattuk egyébként a terroristák toloncolására vonatkozó programban is, tehát itt a terrorizmus egy bizonyos formájáról foglalkozunk csak, és ezzel nem teszünk itt az európai polgárnak. Köszönöm. További hozzászólok Kún úr. Elnök úr, igen, tisztelt kollégák, a néppárt számára a terrorizmus elleni fellépés a 21. század legnagyobb kihívása, és szakmai parlamenti úton képesek vagyunk ezt kezelni a közlekedési szakbizottságban. Nem csak a folyadék tilalmat vizsgáltuk, ha, hanem a bodyszcanner témáját is megbeszéltük. Egy, egy dolgot szeretnék elmondani, tehát százszázalékos biztonság, ezt már többen elmondták, persze nincsen, is a jövőben sem lesz százszázalékos biztonság. Természetesen különböző műszaki megoldásokat kereshetünk, hogy szép lassan közelítünk a százszázalékhoz. hoz egy néhány alapszabályt persze be kell tartanunk a parlamenti területen is, és a frakciókat átfogó módon egyetértünk ebben. Az utasok egészsége nem sérülhet, nem csorbulhat, feltétlenül szükség van ezért arra, hogy jól fejlesztett bizonyos bázison dolgozó bodyszkennereket alkalmazunk a gyakorlatban. A személyiségi jogokat védeni kell, ez teljesen világos, és ne csak a testszkenerről beszéljünk itt, hogyha átvilágítás kerül szóba, és egyéb iránt pedig a közlekedési bizottságban abban is megállapodtunk, hogy az Európai Bizottság egy törvényjavaslatot készíten, de március végéig, április elejéig, tehát mindenképpen nyári szünet előtt a body scannerrel kapcsolatban. Itt a koherens együttműködésre szükség van a közlekedési szakbizottság és a LIBE között és vizsgálni kell a műszaki eszközök megbízhatóságát és az európai tanúsítványozás kérdését is, és minden ugyanazokat a feltételeket kell alkalmazni, hogy ezt a biztonságot Európa szerte garantálni tudjuk. Marais úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt mondta, hogy az, hogy három biztos, felelős biztos van itt, hát ennek nagyon örülünk, de szeretném, szeretnék arra utalni, aki nincs itt, Reding asszony azt mondta, hogy azt tudjuk, hogy a teszkennerek beavatkoznak az emberek magánéletébe, ezért át kell gondolni annak használatát. Pontosan ilyen nyilatkozatokat kell tennünk ebben a korai szakaszban. Úgy gondoljuk a szociáldemokraták körében, hogy a technológiával tudunk harcolni a terrorizmus ellen, de más eszközökre is szükség van. Nagyon gyakran megállítanak, félreállítanak engem a reptereken, úgyhogy ha a technológia segítségével ezt el tudom kerülni, nagyon jó. De a választóim mit szeretnének? Biztonságot, és nagyon jó közös megközelítést. De azt is akarják, hogy a polgári szabadságjogaikat tiszteletbe tartsák azok a tagállamok, amelyek ezt kezdeményezték, tudniuk kell, hogy egy paneurópai megközelítésre van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Latford Bárónő következik. Mikrofont kérünk a képviselőasszonynak, mikrofont kérünk a képviselőasszonynak, köszönjük szépen. arról szeretnék beszélni, hogy a titkos szolgálatok tart, mennyire tartják tiszteletben a jogállamiságot. A brit kormányban ez nem nagyon történt, vagy brit, Nagy-Britanniában ez nem nagyon történt meg. Azt a hírt kaptuk, hogy a brit titkos szolgálatok együtt működtek az USA beli CIA-val kapcsolatos illegális fogvatartási programban. A kínzásokkal kapcsolatos mm, egyezmény ezt megtiltja. 2007-ben egy misszió indult Londonban, hogy felkutassa ezt a kérdést. Elmondtuk, hogy mi milyen ügyben nyomozunk, és nem igazán jutottunk semmire, bezárultak az ajtók. Arra lenne szükség, hogyha arra lenne szükség, hogy az Egyesült Királyságban független vizsgálat induljon ez ügyben, a, arról az időszakról, amikor a, amikor a Blair kormány együttműködött az USA kormányával, a Bush, Bush kormányjal. Jó lenne, hogyha megtudnánk, hogy miért kellett befogniuk a titkosszolgálatoknak, a kormányszerveknek a szájukat. Jó lenne, hogyha ö, nem lárpurlár léteznének ezek a titkosszolgálatok. Bradburn úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, visszatérve a teszkennerekre Bármilyen intézkedés, ami a biztonságot javítja, üdvözlendő, de arányosnak kell lennie, és az ártatlan utazónak, tehát a nagy többségnek meg kell adni a, megérdemelt tiszteletet. Az karácsony előtti merénylet kísérlet megmutatta, hogy fokozott biztonságra van szükség, és egyes tagállamokban, például hazámban az ilyen eszközök használata már kötelező, nincsen alternatíva, hanem itt a hogyha valaki megtagadja a teszkener használatát, nem szállhat fel a repülőgépre. Gyermekvédelmi ö, jogszabályokat sért a teszkennerek bevezetése, ez egyszerűen botrányos. Tulajdonképpen a rendszer nem működött megfelelően, nem volt megfelelő az információcsere a titkosszolgálatok között, ezért történhetett meg ez az eset, nem pedig azért, mert rossz volt a biztonsági rossz biztonsági eszközöket használtunk, hanem most már profilépítésre van szükség. Köszönöm, Borgézi úr következik. A terrorizmus állandóan fejlődik. Mi csak utána kullog, utánuk kuldogunk. Nagyon nehéz lehet megállapítani a terroristák a személyazonosságát. Sokkal fejlettebb technológiai eszközeik vannak. Azt hiszem, sokkal inkább a luxemburgi bíróság ítéletei aggasztóak, te, iszlamista terrorizmusnak nevezte a terrorizmus, figyeljünk oda, nézzük meg, hogy a, a joggyakorlatban milyen ítéletek születnek. Azt hiszem, hogy ez nem tesz jót nekünk egy ilyen joggyakorlat, az ilyen ítéletek rosszat tesznek. Ma sokkal komolyabb a terrorista fenyegetettség, mint korábban. Nagyon, lehet, nagyon nehezen lehet, mint említettem, megtalálni a terroristákat. A test szkennerek csak akkor érvényesek, ha minél hamarabb bevegyük ők, bevetjük őket. Már holnap ott a helyük a repülőtereken. Nagyon nagyok a hézagok, a lyukak, a belső, a tagállamokon belüli ö, biztonsági rendszerekben. Az iszlám terrorizmus jelenti az igazi fenyegetettséget. Vegyük el ez ellen a harcot. Önök? Érenhauser. Köszönöm szépen. 2000-ben 1200 személy halt meg az egész világon terrortámadás miatt. Később, néhány évvel később ez 16 ezer személy volt. Nap mint nap 6000 ember hal meg AIDS-ben. Mit mond ez a szám nekünk? Egyrészt a terrorizmus egy hisztéria, és itt a bodyscannerrel és egyéb eszközökkel, mint például a SWIFT egyezménnyel csak a polgári jogokat korlátozzák Egyébként pedig a terrorizmus elleni fellépés megbukott, csak erősítette a problémát. A hírszerzési együttműködés az Európai Unióban arra készített engem, hogy azt mondjam, hogy demokratikus ellenőrzést alakítsunk itt az Európai Parlamentben minden egyes er, demokratikus államban, és ezt a user interface-t, a suite fejleszteni kellene a finanszírozást pedig biztosítania kellene az Európai Bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm, Jiménez képviselő következik. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Egy ilyen súlyos témában, mint a terrorizmus, nem szabad megvárnunk az eseményeket, hogy lépjünk, hanem meg kell előznünk azokat, de ezt nem tesszük. És sajnálatos módon csak követjük a terrortámadásokat, így módon pedig fokozni kívánjuk a repülőterek biztonsági eszközeit, mint például teszkennerekkel. Tisztelt képviselők, nem várhatunk most már, ugyanis a terroristák sem várnak. A bizottságnak biztosítania kell, hogy tiszteletbe tartja a személyek méltóságát és magánéletét, és hogy a teszkennerek használata nincs káros hatással az egészségre olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek az egész Európai Unióra vonatkoznak, és akik attól tartanak, hogy az alapjogokat sértik ezek az eszközök, azoknak azt mondom, hogy a legalapvetőbb jogunk az az, hogy éljünk, és biztonságba kell lennünk ahhoz, hogy valóban szabadnak érezhessük magunkat. Elnök, köszönöm szépen, López Aguilar következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A terrorizmus az egész világot fenyegeti, azt gondolom, hogy a felelősségünk is globális. A Lisszaboni szerződés jó alap arra, hogy közös Európai Uniós terrorista ellenes politikát alakítsunk ki. Meghallgattuk a soros elnökséget. Azt hiszem, hogy ebben a beszédben felelhető volt az, hogy mi lenne az alapja ennek. Szerintem az egyik az adatcsere, az információcsere a finanszírozás, terrorista finanszírozás felderítése. Az összes technológiai, tudományos fejlesztést be kell vetni a terrorizmus elleni harcban, természetesen úgy, hogy az alapjogokat tiszteletben tartjuk. Aztán harmadik országokkal együtt kell működni, Afganisztánnal, Pakisztánnal, illetve Afrika szarvával. Ami pedig a repülési biztonságot illeti, el kell érni azt, hogy a technikai fejlődés, fejlődés a szkenner összeegyezhető legyen az emberi egészséggel, a magánélethez való joggal, illetve hogy az utasok kényelmét szolgálják. A COSI, a bizottság, az ezzel kapcsolatos bizottság leg, nagyon fontos szerepet játszik, és az is nagyon jó lenne, hogyha az Egyesült Államokkal a repülés biztonságban nagyon alapos együttműködést dolgozunk ki. Görenc képviselő, elnök úr, Elnök úr, az egyik eszköze a terrorizmus megakadályozásának a felvilágosítás és a hírszerzés, de az itt megszerzett információkat továbbítani kell. Ma ez szerintem nem történik így az Egyesült Államok hírszerzése tájékoztat bennünket. Mondjuk például az Amsterdam-Detroiti repülőn lévő állítólagos terroristáról nem tájékoztatok. Eleve kételkedünk abban, hogy úgy általában az információ csere a terrorizmus elleni harc területén a kölcsönösség, a viszonosság alapján működik. Egy parlamenti ellenőrző szervre van szükség, méghozzá sürgősen. Ez azt jelenti, hogy itt a parlamentben nem egyre több személyes adat cseréjéhez kell hozzájárulnunk, anélkül, hogy az amerikai hatóságok megfelelően tájékoztatnák a mi hírszerzéseinket, vagyis egy parlamenti ellenőrző szervet kéne létrehozni itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Bizotto asszony egy percben. Be kell valljam, hogy amikor a terizmus elleni harcról beszélünk, akkor csak a hírszerzésről, a technológiáról beszélünk. Azt hiszem, ez nem megfelelő eljárás. Olyan, mintha úgy akarnák, meg, úgy akarnák meggyógyítani egy betegséget, hogy csak a betegséget vizsgáljuk, az okait, a beteget nem. Szerintem a, szerz, a kérdés lényegét kéne vizsgálni, nem a felszínt kéne, kéne csak megkapargatni. A terrorizmus annak a megnyilvánulása, hogy bizonyos etnikumok nem tudnak beilleszkedni az európai kulturális szövetbe. Kérdésem, hogy vajon van elég bátorság a parlamentben, hogy a muzulmánok beilleszkedésével kapcsolatban, európai beilleszkedésével kapcsolatban megnyilvánuljon. Nem valók nekik a nyugati eh, szabadságjogok. Jó lenne, hogyha ezzel a kérdéssel kapcsolatban nyíltan állást foglalnák. Sokan félnek ettől. Kérdésem, vagy azt kérem a frakciáktól, hogyha nem ezek érvek alapján, vajon milyen érvek alapján lehet kidolgozni közös európai szakpolitikát? Elnök, Dodds képviselő következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr északír képviselőként nagyon jól tudom, hogy a terrorizmus milyen borzasztó kihatással van az ártatlan polgárokra, mélyhemi gyilkosság, amikor Belfastban vásároltak az emberek szombat délelőtt, fiatalok és idősek is megemlékeztek erről az eseményről. Az ír republikanizmus nevében követték el borzasztó tetteiket és Észak-Írország tapasztalatából azt láthatjuk, hogy hozzájárulásuk megakadályozhat abban, hogy emberek életüket veszítsék. Támogatnunk kell tehát biztonsági szolgálatainkat, biztonsági erőinket, hogy megelőzzék a terrorizmust. Azok, akik a biztonságot szembehelyezik a szabadsággal, illetve az adatvédelemmel, legyenek tisztában azzal, hogy hol is állnak még azt is hallottam ma itt a parlamentben, hogy a terrorizmus hisztéria, hát micsoda ostobaság ez. Higgyék el, amikor egy fegyveres ember gyilkolni akar, az egy hideg valóság, rideg valóság, és választói mezzel nagyon is tisztában vannak. Elnök Kói úr következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy szükséges az emberek védelme, illetve a közlekedési eszközök biztonságának védelme. Vannak jogos aggályok ez a teszkennerekkel kapcsolatban, és a bizottság tanulmányai válasz, válaszolhatnak ezekre az akadályokra, ezekre az aggályokra. Nagyon fontos hatékonynak lenni. Tudni kell azt is, hogy ez káros-e az egészségre vagy sem, illetve hogy az emberek méltóságát sérti -e, vagy sem. De vannak más aggályok is. Például az emberek eldönthetik, hogy átmennek ezen a teszkenneren vagy sem, de úgy tűnik, hogy egyes országokban a no check, no flight, tehát kötelező érvényű megközelítést alkalmaznak. Mástrom hogy nagyon jó értékelést állított fel erről a témáról, és elmondanám, hogy itt a parlamentben nekünk az a kötelességünk, hogy az polgárok biztonságát erősítsük meg. Griszpek asszony egy percben. Nos, valamennyien a terrorizmus ellen akarunk fellépni, és a demokráciát akarjuk megvédeni, ez egy parlament feladata hogyha egy kicsi, kis szabadságot feláldozunk a nagyobb biztonság kedvéért, akkor a vége az lesz, hogy mind a kettőt elveszítjük, de azért ez egy kicsit túlságosan erős szerintem. Valahol mérlegelni kell a biztonság és a szabadság között. A demokráciának ez az alapja, mert különben egyszerűen a terroristák nyernek, mert terrorizálnak bennünket Két kérdésem van a testszkennerrel kapcsolatban. Egyrészt a biztonságot illetően a szkennerek napjainkban lehetővé teszik, hogy tényleg nagyobb legyen a biztonság és a szabadság. Egyébként a másik kérdésem az, hogy nincs -e valamilyen veszély a, az egészségre nézve, illetve az intim szféra nem sérül le. Ez persze egy alapvető jog, a másik pedig a képek felhasználása. Mi lesz a képekkel? Itt szerintem választ kell várnunk a bizottságtól, csak akkor tudunk egy közösségi választ adni egy olyan kérdésben, amely érinti itt az európai demokrácián belül a biztonságunkat. Nos, nem kék kártyát nem tudok elfogadni ezúttal se. Egyébként a KGI eljárás is elmarad, már nagyon sajnálom, Betanor. A terrorizmus nem más, mint az erőszak használata azért, hogy politikai célokat valósítson meg valaki. És ezzel megfélemlítenek embereket. Ez minden e, európai értéknek ellent mond, de sajnálatos módon a terrorizmus, a terroristák módszere működőképes. A Simfány esete is megmutatja ez. E, a sok merénylettel végül eljutottak a szavazó urnákhoz a kommunizmus a Kelet-Európában és Ázsiában létező politikai módszerek is terrorizmusnak számítanak. 61 év után Kínában is még mindig hatalmon van a kommunista párt. Sok sikeres példája van tehát a terrorizmusnak. Az Európai Parlamentben vannak kommunisták, vannak szocialist, volt szocialista rezsimek aparátsikjai, mindenféle ember összegyűlt itt, Barroso úr pedig korábban maoista volt a, a terroristák ezt nyilván bátorítóan értelmezik majd. Elnök, Fidánca, úr követ, Fidánca képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Társadalmunk biztonsága, biztonságából nem engedhetünk, határozottan ki kell állni emellett. A lehető leghatékonyabban kell a biztonsági ellenőrzéseket végrehajtani, együtt kell működni a különböző hírszerző szolgálatoknak, illetve a technológiai fejlesztéseket is össze kell hangolni arra kéne koncentrálni, hogy a koordinációt hogyan lehetne hatékonyabbá tenni. A testszkennerekkel kapcsolatban szerintem lehetne ezeket használni, de harmonikusan kell ezt csinálni, tehát hogy ugyanaz, hason, azonos normák létezzenek a különböző reptereken. Ne legyünk demagógok, valóban az embereket kell védeni, de hogyan? Vajon vajon veszélyese az egészségre, hogyha valaki átmegy egy testszkeneren? A GPS, a mobiltelefonok nem károsítják az egészséget? Ezeket már régóta használjuk. Azt hiszem, meg kell tanulnunk áldozatokat hozni, addig, amíg hatékonyabb megoldásokat nem találunk. A legfontosabb a személyek fizikai integritása. Ezért kell harcolni. Köszönöm. Kedves kollégák, most akkor a KSDI rendszer következik, a neveket fogom mondani, és egyszerűen kikapcsolom a mikrofont egy perc után, tehát nem fogok kalapálni, nem fogok kérni senkit, úgyhogy kérem, ezzel legyenek tisztában. Tehát akkor sorrendben mondom. Uh, Mr. Jacolino, Mr. Matulka, Mr. Lightfried, Mr. Ensik, Ms. Benova, Mr. Tanok, Mr. Ernst, and Mr. Molzer One minute each. Egy percet kapnak, és ennyi elnézést kérek mindenkitől. Szezáta úr, egy perc. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Elnök úr, kedves kollégák, a mai vita fényében nekem úgy tűnik, hogy a testszkennerek alkalmazása számos kérdést hagy nyitva. Természetesen a legfontosabb az utasok biztonsága, de nem szabad elfelejteni, hogy az arányosság elvét kell figyelembe venni itt. Az ilyen berendezések leírása számos kérdésre nem ad választ. Például az egészségre gyakorolt hatást nem tisztáztuk véglegesen. Milyen módon lehet a beszkennelt személy képét titkosan tartani? Nem észszerű -e a mostani rendszert sűríteni, ahelyett, hogy milliárdokat költsünk olyan berendezésekre, amelyekről tudjuk, hogy igazából nem képesek felismerni a robbanóanyagot. Amíg itt nincsenek válaszok ezekre a kérdésekre, addig nem dönthetünk a kötelező szkenner bevezetés mellett. Még egy megjegyzést szeretnék tenni, találtunk megoldást, én most pedig a problémát keressük a megoldáshoz. Köszönöm szépen, Jakolino úr, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A következőt akarom mondani. Nagyjából. Az a, gond, az a gond, hogy nem valósul meg a személyek védelme, hogyha ezt nem veszünk komolyan. Néhány héttel ezelőtt itt a parlamentben a stokholmi programot megszavaztuk. Megpróbáltunk egyensúlyozni a szabadságjogok, illetve a magánélethez való jog között. Most a biztonság kérdése merül fel. Hogyha ma azt akarjuk elérni, hogy európai szinten oldjuk meg ezt a problémát, mert a tagállamok nem összhangoltan lépnek fel, akkor az nagyon, akkor az nagyon komoly kihívást jelent hiszen nem minden esetben lehet biztosítani egy repülőtér biztonságát. Én azt kérem a spanyol elnökségtől, hogy együttműködjön, együttműködést fogas, fogan a Söcsin. Matula úr következik, mondja be. Președinte, aș vrea să clarific încă de la început faptul că... Elnök úr, mindjárt az elején tisztázni szeretnék valamit itt a vitával. Nem csak arra mutatunk rá, hogy veszélyt jelent a terrorizmus, hanem azt is bemutatjuk, hogy szükség van arra, hogy egy lépéssel a terroristák előtt járjunk. A bodyszkenerek bevezetésére folyó vita az Európai Unió összes repterén sokkal messzebb mutat. Ez az intézkedés ellentmondásos persze, mert tudjuk, hogy a púder vagy vagy, vagy por, vagy eh, bizonyos lenyelt anyagok nem mutathatók ki a szkener segítségével. Igyekszünk egyébként eh, biztosítani a az utasok biztonságát. A személyes intimitáshoz való jogot nem tudjuk biztosítani, amíg az érintett személyre vonatkozó képeket leátadnak. Köszönöm szépen, Life Street úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ha van egy elve a légibiztonságnak, akkor itt arról van szó, hogy az európai hatáskör mindig magasabb szintű. Nem arról van szó tehát, hogy egyes tagállamok azt csinálnak, amit akarnak. Főleg a bodyscannereknél beszéltünk a One Stop Security System működik. Ez egy olyan elv, ami azt jelenti, hogy vagy van európai szabályozás a bodyszkennerre, vagy egyáltalán nincs szabályozás, mert akkor nincs bodyszkenner se. Mert különben, ha másképp történik, akkor mindenki azt csinál, amit akar. A második dolog pedig, amit mondani akartam, hogyha már ilyesmit bekívánnak vezetni, akkor meg kell beszélni, hogy ki finanszírozza ezt, és hogyan most a szkenner, most mindegy, hogy folyadék vagy testszkenner, az ö, ö, óriási pénzekbe kerül. Egyébként én vagyok a raportőr ebben a kérdésben, hogyha a tanácsban lassan tényleg mozogni kezdenek, el kell, hogy mondjam, a közbiztonság egy közügy, és részben közpénzből is kell finanszírozni. Köszönöm szépen. Egy percben. Szentik úr, itt van. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság és a tanács figyelmét a másodlagos hatásokra szeretném kihegyezni a, a testszkenerek esetében, hogyha X és T sugárzásnak rendszeresen ki van téve valaki, akkor az orvosok pontosan tudnak erre válaszolni, hogy rendszeresen nem szabad kitenni magunkat egy ilyen sugárzásnak. A széles publikum nem ismeri ezt a veszélyt. Ezek a szkenerek három dimenziós képet tudnak csinálni a testről, de a veszély azért megmarad, ami leselkedik, ami az emberi testről leselkedik. Idővel genetikai betegséget is okozhat ez. Ez ami azt jelenti, hogy a kockázat, a kellemetlenségek, amelyekkel szembesülnék, ha rendszeresen átvilágítanának bennünket ezzel az eszközzel, az nem igazolhatná ezt benyomásodnoty a nemá ani nejaký... A terrorizmus nem ismeri az értékeket, és nem is, nincs, nincsen mélyebb értelme a terrorizmusnak. A fő cél a halál, az, hogy polgári embereket öljenek meg, lehetőleg alacsony költségek mellett. Ez a terrorizmus, és erről szólnak az öngyilkos merénylők is. Sajnálatos tény az is, hogy a terrorizmus ellen különböző intézkedéseket vezettünk be. A cél az, hogy a polgári lakosságot védjük vele, de végül is ennek a lakosságnak a jogai korlátozódnak, csorbulnak emiatt. Éppen ezért, hogyha a szkennerek valamikor elfogadjuk, akkor a jogalkotási keretet is végig kell gondolni arról, hogy hogyan tudunk harmonizálni ezen a területen, mert csak mert ha külön-külön alkalmazok, akkor ez nem fog működni. Tenek úr. Scatter X-ray. Hogyha kötelező módon e, valóban elhelyezik a testkenereket az összes brit reptéren, ahogy ez, mint ahogy az Gordon Brown bejelentette, akkor ez botrány. Gyerekeket, terhes nőket vetnek alá ennek, és egészséges emberekre sem lehet ezt alkalmazni, hogyha nem egészségügyi okokból teszik ezt. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb terhelést kap így az ember, hogy ilyenen áthalad, mint hogyha, a, mint hogyha repül az ember. Nagyon rosszat tesz ez a puha szöveteknek. Még az is elképzelhető, hogy a, az ivarszerveket is károsan fogja befolyásolni ez a testkenner. Ez rosszat tesz a demográfiának. Miután sokat szoktam utazni, ezt a drákói szigort nem tudom elfogadni, nem szeretném, hogy engem ennek alávetnének jó lenne, hogyha az EU ezt visszavonná, illetve nem tenni ezt lehetéve, jó lenne, hogyha az utasokat profiloznánk. Η κυρία Ernst για ένα λεπτό και μετά θα δώσω το λόγο Ernst képviselő következik, és aztán pedig Rivárszi asszonynak fogom megadni a szót. Ernst asszony. Jetzt, jetzt was was. Igen, most már úgy látom működik a testszkennerek egyértelműen, és erről nem lehet vitatkozni, a magánszférába való beavatkozást jelentenek, és mély beavatkozás ez. Itt most két fontos kérdést kell feltenni, hogy milyen értelemben arányos ez, és mennyiben kerülünk közelebb a terrorizmus elleni harc céljához. Erre egyenlően nincs válasz, ezért támogatom azt, amit Wallström asszony mondott. Értékelést kell végezni, az összes eszközt ki kell értékelni. Először, amikor ez megszületett, akkor kell cselekedni a másik pedig az egészségi kockázatok. Mindenki, aki itt van, vagy nincs éppen itt, hanem máshol van, hát gyakorlatilag többször is a szkenner alá vonulunk hetente, tehát nekem legalább hetente kétszer meg kell ezt csinálni, ez egy folyamatos intézkedés. Itt azért szeretném tudni, hogy ez mennyiben árt adott esetben az egészségemnek, és itt nincsen végleges értékelés ezzel kapcsolatban, és amíg ilyen nincs, addig nem is vagyok kész arra, hogy alávessem magamat ennek következik. Isten van? Where is she? Hol van? Kérdezi az elnök úr. 650. 650-es? Rivászi asszony szeretne hozzászólni? You have a minute. Thanks, Mr. President. I, uh, je voudrais... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék két dolgot összekapcsolni a testszkenek, három dolgot, a testszkener, a terrorizmus, illetve az egészséget szeretném összekapcsolni. A radiációval, illetve biztonsággal foglalkoztató ö, csoport, a biztonságot, a ö, Nemzetközi Atomenergia Központot és a Nemzetközi Nukleáris központot csoportosítja, és véleményük szerint a gyerekeket és a terhes nőket nem szabad ilyen sugárzásnak kitenni bár elképzelhető, hogy nagyon alacsony szintű sugárzással terhelnék őket. Fontos, hogy tudjuk, hogy az alacsony szintű radiáció vezethet, rákoz, rákkeltő lehet, illetve az is elképzelhető, hogy a magzati életre káros hatással van. Felhasználhatjuk a technológiai előrelépéseket, de ezt nem tesztkenerek, által, nem tesztkenerek árán kell megtenni. Uh, Elnök úr, nem felejthetjük el, hogy a nemzetközi terrorizmus a rossz döntés, hibás döntések miatt is lehetővé vált, amit nyugati titkosszolgálatok hoztak, hogy az antiterror intézkedések mindig észszerűk voltak-e, azt gyakran nem kérdezték meg. Ehelyett az történt, hogy minden egyes merénylet után elkezdték csorbítani a szabadságjogokat. Amikor pénzügyileg és testileg le kell vetközniük itt az európai polgároknak. Na most itt felébred az Európai Parlament, és az egész adatokon alapul, és hát az igazság nem csak az afganisztáni és iraki háború óta vitatott a, hírszolgál, a hír, hírszerzések szerepe, a természetes a személyes személyiségi jogokkal összefüggésben nehezen állapítható, hogy mennyire jogosak a dolgok. Nem hiszem, hogy egy ilyen szkenner az iszlám terrort meg tudja akadályozni. Konzekvensen fel kell lépni az iszlám terror ellen, de... Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, most pedig akkor a tanács nevében Pérez Rubákába úrnak adom meg a szót, 5 percet kap, hogyha megoldható. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden figyelemmel hallgattam a frakciók, illetve parlamenti képviselők hozzászólását ezzel a témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez egy olyan vita volt, ahol nagyon érdekes álláspontokat hallgathattam meg, és ezért hálás vagyok. Ahogyan a bevezetőmben is mondtam, egyáltalán nem támogatom azt, hogy vitákat folytassunk egy ilyen bonyolult, kényes témáról, mint a terrorizmus elleni küzdelem, a merényletek, illetve merényletkísérletek után egyértelmű, hogy ezeket meg kell vizsgálnunk, hogy tudjuk, milyen, mi vallott kudarcot, hol hibáztunk. De, ahogyan elmondtam többször is, ma délután a terrorizmus elleni politikának jól átgondoltnak, kell lennie, és azt pedig arányosan kell alkalmaznunk. És ha olyan intézkedéseket hozunk, amelyek az értékeinket alássák, akkor nagy hibát követünk el. Ezért tehát elemezni kell, hogy mi történt Detroitban, hogy megpróbáljuk elkerülni a hibákat, de nem szabad felindulásból cselekednünk minden egyes merénylet után, mert ez olyan intézkedésekhez vezet, amelyek értelmetlenek. A második téma. Európa már rendelkezik terrorizmus elleni stratégiával, egy nagyon jó stratégiával. Olyan stratégia ez, amely bizonyított az elmúlt években, bizonyította, hogy hatékony. Emlékeztessünk például a különböző országokban a biztonsági erők lépéseire, Nézzük meg, hogy ezek a lépések nagyon gyakran a terrorizmus elleni stratégiából fakadnak. Van egy koordinátorunk a terrorizmus elleni politikára vonatkozóan, akinek a beszédei, megnyilvánulásai nagyon érdekes, nagyon érdekesek, például vizsgálják meg a legutóbbi beszédét itt a parlamentben, és ez pedig egy olyan stratégiát tükröz, amelyet az elmúlt időkben próbáltunk konkretizálni megelőzés szempontjából. Például amikor az első években inkább az üldözésre fordítottuk figyelmünket. A terrorizmus esetében a megelőzés a legfontosabb, a merényletek megelőzése. És közös erőfeszítéseinkben tehát a megelőzésre összpontosítunk, illetve a radikalizálódásra, ahogyan azt említettem, ezzel kapcsolatban pedig elemeznünk kell az egyes szakpolitikákat, amelyeket a tagállamok végeznek, hogy elkerüljék a radikalizálódást, amelyek mindig a terror támadások nagy része mögött húzódnak meg. Ahogyan emlékeztetnek arra is, hogy megfelelő információcserére van szükség, nagyon fontos nem csupán továbbítani a rendelkezésre álló információkat, hanem a releváns információt kell továbbítani, nem arról van szó, hogy elárasszuk egymást információkkal, hanem olyan mechanizmusokra van szükségünk, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy hatékony legyen ez az információcsere. Az utóbbi időkben pedig az Európai Unióban nagyon sok lépést tettünk ezzel kapcsolatban, olyan stratégiákat hoztunk, amelyek lehetővé teszik például, hogy az információcsere itt most az Európóra, a Eurojustra gondolok, és a COSI bizottságra, amelyet említettek itt az Európai Parlamentben is, végezetül pedig arra, hogy az információ cserét egyre hatékonyabbá tegyük. Végezetül pedig tény, hogy a tesztkennerekkel kapcsolatos vita nagyon aktuális most, és ahogyan az első hozzászólásomban is mondtam, és mondta a biztos úr és a biztos asszony is, olyan téma ez, amelyel foglalkoznunk kell, ahol az lenne az ideális, hogy egy olyan közös európai megközelítést alkalmazunk, amely közös lehet. Nyilvánvalóan valamennyi ország rendelkezik saját politikájával, de valószínűleg lesznek olyan országok is, amelyek túl az európai szakpolitikán saját politikát helyezik elé, előtérbe. Ezen álláspont alkalmazásához pedig és hozzászólásom elején is említettem, nagyon fontos, hogy körültekintő vitát tartsunk. Ennek három eleme van, amit a bizottság is figyelembe vesz egyébként, és vizsgál, hogy ezek a szkennerek hatékonyak-e, melyek ezeknek a korlátai, hogy érvényesek-e, használhatók-e arra, amit szeretnénk, összeegyeztethetőek-e az alapjogokkal, harmadsorban pedig hogy összeegyeztethetőek-e azoknak az egészségével, akik átmennek ezeken a szkennereken. Tehát amikor rendelkezünk már ezekkel a jelentésekkel, illetve beszámolókkal, akkor tudunk részleteiben foglalkozni ezzel. Köszönöm szépen elnök úr a hozzászólásokat még egyszer. Rendkívül hasznosak voltak ezek a tanács munkája szempontjából. Elnök, nagyon szépen köszönöm, Kallas úrnak adom meg a szót. Is this a point of order, Ms. Latford? Ügyrendi kérdés, Latford asszony, nagyon remélem, melegen ajánlom, hogy az legyen. Én egy konkrét kérdést tettem fel a tanácsnak, szeretném, ha a válasz is ilyen lenne. Mit gondol arról a tanács, hogy a, az EU alapjogi kartájának hatos pontját megszegte egy ö, Egyesült Királyságbeli feljebbviteli bírósági ítélet. Az elnök félbeszakítja a, vizsga a felszólalót, erre sajnos nincs időnk, Kállász úr következik. Mr. President, ladies and gentlemen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Képviselők! Szeretném megköszönni a hozzászólásokat, de el kell mondjam, hogy ma még nincs javaslatunk arról, hogy nincs olyan, semmi olyan irányú javaslatunk, hogy kötelező érvényel ilyen vagy olyan gépeket be kell vezetni a repülőtereken. Arról van szó, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, erről jelentés készül, amelyben megvizsgáljuk az új technológiák összes aspektusát, úgyhogy itt tartunk Nekem is vannak fenntartásaim, például az arányossággal kapcsolatban, a hatékonysággal kapcsolatban, az új technológiák föl, föl, kapcsolatban fölmerül ez a kérdés, de kérem, hogy eleve ne zárjuk ki az új technológiákat. Minden technológiai fejlesztést föl kell használnunk annak érdekében, hogy megvédjük polgárjainkat, utasainkat. Kérem, ne demonizáljuk az új technológiákat. Ne kiáltsuk ki eleve, hogy ezek rosszak. Malmström asszonyal, Reding asszonyal egy közös európai megközelítést fogunk kidolgozni, annak az összes szükséges követelményével, a technológiai kérdésekkel kapcsolatban, a jogi kérdésekkel kapcsolatban, az alapjogi kérdésekkel kapcsolatban, megvizsgáljuk a magán élethez való jogkérdését is, és előbb-utóbb előállunk egy közös európai javaslattal, amely konszenzuson alapul, Nyilvánvaló, azt hiszem itt is mindenki egyetért abban, hogy ilyenre van szükség, ilyen közös európai megközelítéssel. Közeljövőben erre sor kerül, beszámolunk önöknek a jelentés tartalmáról, akkor ismételten vitát tartok, és kérem, higgyenek nekünk, nincs itt szó semmiféle összeesküvésről, nem akarunk az önök tudta nélkül új technológiai eszközöket bevezetni. Azt szeretnénk, hogyha hogyha lehető legnagyobb biztonságot lehetne elérni a repülőtereken és máshol is, de ezt nagyon nehéz elérni. A 100%-os biztonság nem létezik. Együtt kell működnünk. Tehát lesz egy jelentés, a jelentés után lesznek konkrét javaslataink, ezután pedig egy, pedig egy közös európai megközelítést fogunk kidolgozni a kötelező szabályokkal, normákkal kapcsolatban, illetve, hogy a tagállamok ö, milyen ö, szabadságokkal rendelkeznek. Köszönöm szépen, Malmström asszony következő. Köszönöm szépen. Ez tényleg egy roppant fontos vita, hiszen a terrorizmus elleni harc nagyon lényeges a terrorizmus végleges leküzdésében. Az Európai Unió pedig tudja, hogy mit jelent a terrorizmus, nem csak az egyének számára, hanem a társadalom és az alapvető értékek tekintetében. Igenis felelősséggel bírunk mi is, de meg vagyok győződve, hogy sokkal többet tehetünk európai szinten, hogy koordináljuk a terrorizmus elleni harcot. Éppen ezért kértem meg a szolgálatokat, hogy eh, mérjék fel eh, a helyzetet, és nézzék meg, hogy mi az, amit még lehet tenni, hogyan lehet eh, még intelligensebben felhasználni az ismereteket. Meg vagyok győződve arról, hogy az Eurojust és a tagállamok sokkal jobban koordinált módon tudnak majd együttműködni. A detroiti ügyhöz hasonlóak. Nagyon lényegesek abban a tekintetben, hogy tudjuk, hogy a terrorizmus jelen van, és a terrorizmus nagyon komoly fenyegetés. A rajtunk nehezedő nyomás pedig azt diktálja, hogy többet tegyünk hiszen természetes, hogy a polgárok igényt tartanak arra, hogy tegyünk valamit. Meg kell védenünk a polgárok biztonságát. Azonban ki kell értékelni a helyzetet, meg kell vitatni azt, hogy milyen arányos intézkedéseket lehet foganatosítani, ahogy Kallas biztos mondta, és ahogy a tanácsod is hallottuk. Teljes mértékben figyelembe vettük a alapjogok tiszteletben tartását. Tehát visszatérünk majd a kiértékelés után önökhöz egy sokkal részletesebb tervezettel. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó és nagyon fontos vitát. Köszönöm eh, szépen. Öné a szó. Köszönöm. Még valamit szeretnék eh, hozzáfűzni. Amikor a Catch TI-ra sor került, jelentkeztem. És eh, akkor már teljes listája volt. Szeretném tudni, hogy mely kritériumok alapján rendezik itt a spontán felszólalásokat, eh, mert nem értem. Hiszen más kollégákat sem engedett szóhoz jutni, és azt mondta, hogy már tele van a lista. Ez egy picit meglepett engem, és szeretném tudni, hogy mit kell tennem, hogy a listára kerüljek. E, mondom, hogy hogyan zajlik az eljárás. Teljesen egyszerű. Amennyiben egy vita kezdődik, akkor a vita elején már adhat nekem egy jelt, hogy szeretne részt venni a spontán felszólalásokban. Különben, eh, hogyha nem időben jelentkezik, akkor már sokan maga elé kerülhetnek. 19 felszólalás lett volna, és 5 percünk van. Kivételt tettem, és az összes frankci, frakciónak engedtem legalább egy felszólalót. Ezt eh, figyelembe veheti, tehát eh, a vita elején adhat nekem egy jelt.